S'il vous plaît. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Merci de prendre place. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet sokan vagyunk ebben a teremben, éppen ezért szeretném, ha nem azzal vesztegetnénk az időt, hogy megtaláljuk a helyeinket, ezzel nem túl sok időt telne. Mindenkit köszönteni szeretnék. Köszönöm, köszöntöm ennek a szakbizottságnak a tagjait, a régi tagokat és az új tagokat is, néhány új tagunk is van. Köszönteni szeretném a titkárságot, a szakbizottság titkárságot és csapatát ők az egész mandátum alatt végig kísérik a munkát, illetve köszönteni szeretném a tanács és a bizottság képviselőit. Én nagyon rövid ideig fogom elnökölni ezt a szakbizottságot átmenetileg, hiszen a transatlanti szerződések eredményét, tárgyások eredményét nem akarjuk ezzel megelőgezni. Rövid a mai napi rendünk, remélem, éppen ezért, egy egyszerű ülésünk lesz. A legfőbb napi rendi pontunk a büró megválasztása, ennek a szakbizottságnak, a bürójának a megválasztása, illetve először is az elnök megválasztásával kezdjük. megnyitom ezzel hivatalosan is az ülést. Emlékeztetnék arra, hogy az elnököt és az alelnököket kell megválasztanunk. Először az elnököt, utána pedig az alelnököket fogjuk megválasztani, legyenek ők hölgyek vagy urak. Dartmas úr, a régi tagok ismerik őt. Ügyrendi kérdése van? mely cikkeire szeretne hivatkozni. Az elnök megválasztása előtt köz, szeretnék köszönetet mondani Morera professzor úrnak, aki az elmúlt öt évben a szakbizottságban abszolút profi módon vezette ezt a szakbizottságot, mint mondtam, és eh, meg akartam ezt tenni a plenáris ülésen is, de nem jutott már idő akkoriban. Euh, Köszönöm. Szeretnénk kérni a titkárságot, hogy írjon egy levelet eh, a volt elnök úrnak, Morájra elnök úrnak, és eh, meg szeretnénk köszönni a szakbizottság nevében a munkáját. tagok listáját szeretném közzétenni, akik helyettesíthetik a ma nem jelenlévő teljes jogú tagokat. Valessa úr, Kasperi úrat helyettesítő, Matold Drover úr, Felner úrat helyettesíti, Zacser úr, Lanzverkis urat fogja helyettesíteni, Fondekamp úr, Fabrix urat, Kelly úr. Erik Andriő képviselő Lindfred urat helyettesíti. Starbati úr Kamber Bennerman urat helyettesíti. Az ALDE képviseletében Csarancova asszony Szárnez asszonyt helyettesíti illetve Van Balen úr Lanzdorf urat helyettesíti, ami a függetleneket illeti, Soprád úr Löpen asszonyt helyettesíti, nem ő itt van, javítja magát az elnök, tehát nem jó a listánk. Epitedios úr Obermeyer urat helyettesíti, és Dögráv úr Salvini urat helyettesíti. Ezzel befejeztem volna a helyettesítések listáját. Olyan esetben, amikor esetleg szavazásra kerül a sor, emlékeztetnék arra, hogy minden képviselőnek itt kell, hogy legyen a kártyája. Ha nincs valakinek itt a kártyája, akkor mielőtt leül az ember, a titkárság felé ezt jelezni kell, ha valaki elfelejtette volna a kártyáját. Mindenkinek itt van-e a szavazókártyája? Igen, köszönjük. Az elnök megválasztása következik. Megnéztük azt, hogy legalább 11 képviselőnek jelen kell lennie, tehát megvan a kórum ezzel. Vannak-e jelöltek az elnöki posztra? David Martinnak adom meg a szót, a szocialisták képviseletében eh, David. Köszönöm szépen, Janek, hogy átvetted a, eddig az ülés vezetését is. Örül, örülök, hogy eh, jelölést tehetek, és azt gondolom a jelöltem kiválóan képviseli a kép érdekeinket 15 éve tagja ennek a parlamentnek egyébként türelmes és humoros is elég az, hogy ezt a munkát elvégezze. Tehát Bert Langit javaslom a szocialista frakció nevében. Köszönöm, David Martin, vártam kritikát, de úgy tűnik, hogy nincsen kritika, minden pozitív a jelöltel kapcsolatban. Van-e más javaslat, van-e más jelölt? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor Bentrand úr benyújtotta-e a vagyonnyilatkozatát? Elfogadja-e a jelöl, jelölés David Martintól és Csvakciójától. Igen a válasz erre. Állandó tagja ön a szakbizottságnak. Erre is igen a válasz. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor közfelkiáltással szavazzuk meg a jelöltet. Bertrand Gueux, je te... Bent eh, Lange úrnak, ezzel át is adom az elnöki széket. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, kedves kollégák, én nagyon köszönöm önöknek a bizalmat, és megígérem, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az ülések vezetése során ezt a bizalmat megszolgáljam, az önök érdekében dolgozhassak, és azt gondolom, hogy mint parlamentközi bizottság nagyon teli napirendünk lesz, nagyon gazdag lesz a napirendünk, és ezt a nagyon fontos törvényhozási munkát, a rendelet alkotást el fogjuk végezni. Azt gondolom, hogy nagyon konstruktív párbeszédet fogunk folytatni ennek érdekében. Engedjék meg, hogy a választásokat követően egy-két szót szólhassak a jelenlegi állapotról, de gyakorlatilag először is az elnökséget szeretnénk kijelölni, és gyakorlatilag az első alelnök kijelöléséhez jutottunk a parlamentközi bizottságunk számára. Már megállapítottuk, hogy a tagok listája és a jelenlévők, illetve hát az őket képviselő póttagok listája alapján a kórumot sikerült elérni, hiszen 11 tag jelen van, és ezért megkérdezném, hogy van-e valakinek javaslata az első alelnök, vagy alelnök asszony személyét, illetően Winkler úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Mielőtt jelöltet neveznék meg, gratulálni szeretnék a szakbizottsági elnöki pozíciójához. A néppárt nevében, a frakció nevében megtiszteltetés számomra, hogy Tokia Safia asszonyra tegyek javaslatot, mint az Inte szakbizottság első alelnökeként kollégánkat valamennyien ismerik, akik az Entában dolgoznak, a szakbizottság tagja, amióta csak létrejött 2004-ben ez a bizottság el kell, hogy mondjam, hogy ko- koordinátor helyettes is volt az elmúlt időszakban az Intában, előadó, árnyék előadó volt, nagyon fontos dokumentumok megfogalmazásakor, és hozzá kell tenni, hogy az Euromed közgyűlésének politikai vezetője volt, és Tokia Saifi egyébként a fenntartható fejlődésért felelős államtitkár volt a francia kormányban, és szeretném még elmondani, meggyőződésem szerint fontos szerepet fog játszani a szakbizottság elnökségében, és rendkívül hatékonyan képes dolgozni. Köszönöm szépen! Ön. Nagyon köszönöm a javaslatot és akkor körülnézek, és megkérdezem, hogy van-e valakinek még a jelenlevő köréből egy másik javaslata. Megállapítom, hogy nincsen, akkor Saifi asszonyt megkérdezem, hogy a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos nyilatkozatot leadta-e, és hogy ennek a bizottságnak teljes jogú tagja-e, és hogy jelöltként az alelnöki tisztségre való jelölést elfogadja. Igen, elnök úr. Igen, a válaszom az első, a második és a harmadik kérdése is. Köszönöm szépen, köszönjük Szajfi asszony. Rendben, akkor körülnézek, és megkérdezem önöket, hogy egyet értenek-e azzal, hogy ezt is elfogadjuk, ezt a kinevezést így elektronikus szavazás nélkül. Akkor nagyon köszönöm, közfelkiáltással elfogadtuk ezt a kinevezést is, és kérem, hogy akkor foglalja el a helyét itt a pódiumon. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, akkor térjünk rá a második alelnök, vagy alelnök asszony megválasztására, kijelölésére az INTA számára. Van-e javaslatuk? Keller asszony, parancsoljon. Congratulations, the two... Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék a megszavazott tisztségviselőknek a zöldek nevében Janik Zsadóra teszek javaslatot, ő a második alelnöke lenne, tehát a szakbizottságnak valamennyien ismerik, elkötelezett munkát végzett, és a szakbizottságban sok éve foglalkozik a kereskedelmi ügyekkel, 94-ben dolgozott, 94 óta a Greenpeace-ben is dolgozott, és kiváló tagja volt a mi szakbizottságunknak. Nagyon örülnénk annak, hogyha második alelnökként az Intában szolgálhatná a csoport érdekeit. Köszönöm szépen! Vannak-e további javaslatok? Nem látok további javaslatot, Zsendik, Akkor a szokásos három kérdés. vagy Vagyonnyilatkozatot adtál -e le? Teljes jogú tag vagy-e a szakbizottságban, és ha megválasztanak, elvállalod -e ezt a hivatalt? Zidó. Igen, elnök úr, igen, és a harmadik kérdése is igen a válaszom. Köszönöm, Zsendó úr. Ja, hier akkor még felteszem újra azt, hogy közfelkiáltással el tudjuk-e fogadni a második alelnököt. Gratulálni szeretnék neki is. Csánik, kérlek foglalj helyet a pulpituson. um jetzt das Präsidium zu vervollständigen. Most pedig tegyük teljesé az elnökséget, megválasztjuk a harmadik alelnökünket is. Mint mondtam, a szavazóképesség adott. A póttagok is itt vannak, ezt is rögzítettük, ezért felteszem a kérdést, van-e javaslat? Parancsoljon elnök úr. Először is gratulálni szeretnék önnek a kinevezéséhez, illetve Zsadórnak is alelnöki kinevezéséhez. A néppárt nevében Winkler Gyulát szeretnénk javasolni. A harmadik alelnöki posztra Winkler úr az Intának 2007 óta tagja. Kitűnő munkát végzett, és a kollégák ezt el is ismerték illetve a nyugat-balkáni térséggel foglalkozott, mielőtt a parlamentben dolgozott, Romániában kereskedelmi e, miniszter, miniszter volt, illetve technológiai e, miniszter, és biztos vagyok abban, hogy Winkler úr jelenlét a bűróban e, nagyban fogja segíteni majd ennek a szakbizottságnak a munkáját. Köszönöm. A kollégin für den Vorschlag. Ich... Köszönöm szépen a javaslatot kolléganőnek, és kérdezném, hogy van-e további javaslatuk. Megállapítom, hogy nincsen. Akkor pedig megkérdezném Winkler urat ezt a három kérdést, amit az előbb is feltettem, tehát leadta a vagyonnyilatkozatát, teljes jogú tagja a bizottságunknak, és hogy elfogadja a választást, hogyha jelöljük. Elnök úr, leadtam a vagyonnyilatkozatomat, igen, teljes jogú tagja vagyok a bizottságnak, eh, és nagy megtiszteltetés számomra, hogyha az elnökségben dolgozhatok. Köszönöm szépen, Winkler úr. Itt is felteszem tehát a kérdést valamennyiüknek, hogy közfelkiáltással el tudjuk-e fogadni Winkler úrot, alelnöknek. Gratulálni szeretnék Winkler úrnak, és kérem, hogy foglaljon helyet, és ezzel az elnökség teljessé válik. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium ist vollständig und ich bin mir Kedves kollégák, akkor az elnökségünk teljes körűvé vált, és nem, elnézést, hát a negyedik alelnökünket elfelejtettem, elnézést, hogy is történetett ez meg velem tehát, mert hogy akkor ezek szerint még ugyanezt a procedúrát még egyszer elvégezzük, tehát a kormot elértük, jelen vagyunk, a póttagok is fel vannak jegyezve a listára, tehát megkérdezném, hogy van-e valakinek javaslata a negyedik alelnöki tisztségre. Igen, Emma, tessék. Thank you, Chairman, and my Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék önnek és a, az alelnököknek. Már aggódtam, hogy tényleg elfelejték, de hát egy ülés üresen maradt. Ján Zajdu kollégámat szeretném javasolni, a Cseh Köztársaságot képviseli, és az elmúlt öt évben is dolgozott a Kereskedelmi Szakbizottságban, és azt hiszem kiválóan egészíteni ki az ön elnökségét az ECR nevében azt gondolom, hogy kiváló javaslatot teszünk. Köszönöm szépen a javaslatért, és elnézést kérek, hiszen megbeszéltük már, hogy együtt fog működni még hozzá jól. Akkor felteszem most a kérdést, három kérdést, amit már ismernek, nem láttam más javaslatot. A vagy én nyilatkozatra vonatkozóan leadta-e, teljes jogú tag-e, és hogy elfogadja-e, ha megválasztják. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, az összes kötelességemnek eleget tettem. A vagyonnyilatkozatra kapcsolatban teljes jogútak vagyok, és természetesen igen, csak megtiszteltetés számomra, hogyha kiegészítettem az elnökséget önnel együtt. Köszönöm szépen. Akkor felteszem a kérdést, hogy közfelkiáltással elfogadjuk-e Szaraviec urat. Ja, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Úgy gondolom ezzel az elnökség valóban teljes és cselekvőképesek is vagyunk, hogy az Inta hajóját az elkövetkező idők viharain átvezessük. A következő napirendi pont az ülések időpontja. Azt hiszem, ez közölték már önnel, és amennyiben itt nincs kifogásuk, akkor ebben a formában fogadjuk el ez év végéig, tehát az időpontokat, az ülés időpontjait. Persze a következő találkozón hívom fel a figyelmet, július 22-én 15 órakor találkozunk. Azt gondolom, hogy akkor alapvető fontosságú elvi kérdésekben kell dönteni, és de Kücht úr is meglátogat bennünket, vagyis a biztos úrral az aktuális kereskedelmi kérdésekről tudunk tárgyalni. Nem látok kifogást a javaslatom ellen, ami a naptárunkat illeti. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk, ezt megállapítom ezennel, és eh, a tagoknak és póttagoknak el is küldjük ezt a napi rendet, illetőleg naptárt. A negyedik napi rendi pont tulajdonképpen a nyelvi profil megállapítása lenne. De még azt kell, hogy mondjam, nincs kijelölve az összes póttag a szakbizottságban, ezért ezt ma nem tudjuk megtenni, és ezért ezt a pontot július 22-ére halasztjuk. Addig tulajdonképpen meg kell lennie az összes pottaknak. Kérem tehát a frakciókat, hogy lehetőleg gyorsan, haladéktalanul adják le a pottagok listáját is. Ezzel az ötödik napi rendi pont következik. Nincsenek bejelentéseim pillanatnyilag. Egyetlen dolgot kivéve, és egyértelmű szeretném csak tenni azt, hogy önökkel együtt kooperatív módon szeretném vezetni a szakbizottságot. Az elmúlt ciklus résztvevői tudják, hogy az Európai Parlamentben más szakbizottságokkal alkalomattán hogy úgy mondjam, vitatkoznunk kellett a kompetenciák miatt, a helyes út megválasztása miatt. Úgy gondolom, hogy kereskedelmi bizottságként és a Lisszaboni szerződés alapján számos hatáskörben rendelkező szakbizottságként hozzá tudunk járulni az Európai Unió profiljának alakulásához. Örülök annak, hogy most már nagyobb szakbizottságunk van, 41 taggal, és ezzel sokoldalúbban tudunk dolgozni, és még intenzívebben tudjuk a kereskedelmi, a beruházási politikát elősegíteni, és a szellemi tulajdon, a gazdasági kapcsolatok témáját kiemeljük Európában és Európán kívül is. Meggyőződésem egyébként, hogy számos kereskedelmi szerződés amelyről még két évvel ezelőtt a hátsó szobákban lehetett vitatkozni, hm, mert nem volt közérdeklődés, de hát láthatjuk, hogy a civil társadalom időközben bejelentette érdeklődését, a kereskedelmi politika, a kereskedelem politika fontos része az Európai Uniónak, de az Európai Unión kívül is fontos aspektusokat testesít meg, ezért örülök, hogy a kereskedelem politika a társadalmi viták központjába került, és a civil társadalmak, társadalom szervezetek és partnereink is intenzív vitát folytatnak erről a területről. A TTIP-pel, a CETA-val, a TISA-val és számos más megállapodással bizony tovább kell vinnünk ezt az utat. Számomra rendkívül fontos, hogy átlátható módon vigyük tovább a vitát, annak érdekében, hogy az igényeket tényleg ki tudjuk elégíteni, foglalkozni tudjuk a kérdésekkel, amelyek foglalkoztatják az embereket, és senki sem maradjon le. Összességében azt gondolom, a kereskedelem politikáról kell beszélnünk, hogyan lehet szabadon és tisztességesen kereskedni. Tehát vannak egyrészt konkrét feladataink a megállapodások formájában, de valahol reflektálnunk kell arra is, hogy mit jelent az Európai Unióban a tisztességes kereskedelem politika. Ennyit szerettem volna ma megtenni, és azt szeretném, hogy közösen, konstruktív módon irányítsuk az Inta hagyóját, és visz megadom a szót Endártmosznak. Csak hogy gyorsan reagáljak. Beszélt, hogy milyen nehéz munkát végez a szakbizottság a Lisszaboni szerződés következtében. Valóban ez így van. Úgy tűnik, hogy a naptárunk elég lájtos ehhez képest, hogy milyen nagy feladatokat említett a TTIP és egyéb megállapodások vonatkozásában. Persze nem kell most itt a naptárt újra megtárgyalni, nem a helyes helyszínezés, ez, nem a megfelelő fórum ez, de azt gondolom, hogy fontos felhívni a figyelmet arra, hogy talán ezen el kéne gondolkozni. Igen, a javaslatát megfontoljuk, természetesen a naptárat és a munkaterhelést megvizsgáljuk július 22-én a koordinátorok ülésén is például, és ha nem elég, akkor tovább ülésekben kell megállapodnunk. Ilyen értelemben minden jót kívánok, és együtt vigyük tovább az Inte hajóját. Köszönöm.